Allora, cominciamo. Kezdjük az ülést. Buonasera a tutti. Üdvözlök mindenkit. Napi rendet eh, e-mailen május 12-én elküldtük mindenkinek, mindenkinek ott van az asztalán a dossziéban. Hasonló módon a március 22-23-ai ülés jegyzőkönyvéhez. Ha nincs ellenvetés, megjegyzés, akkor elfogadottnak tekintem. Ugyanazok a nyelvek állnak rendelkezésre, és webstreamingre kerül az ülés. Szemeta biztos urat üdvözöljük, beszámol számunkra első néhány hónapos munkájáról, a mentességgel kapcsolatos tevékenységéről, pénzügyi ellenőrzés és csalás elleni tevékenységéről. Már is átadom a szót szemet a biztos úrnak. Tessék. Thank you, Mr. President. Honorable members. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömmel ismertetem önökkel a mentesítéssel, audittal és csalás elleni fellépéssel kapcsolatos előadásomat. Nagyon várom az együttműködést önökkel itt az Európai Parlamentben és az önök bizottságával annak érdekében, hogy előmozdítsuk az Európai Unió pénzügyi érdekeit. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi menedzsment fejlesztésével a hibákat csökkentjük, megfelelő kontrollrendszereket építünk ki, és megakadályozzuk a csalást. Ez eh, nyilvánvalóan azt jelenti, hogy minden érdekeltnek megvan a maga feladata, és eh, ezeket el kell látnia. Az EU intézményeknek és eh, azok szakszerveinek is megvan a feladatuk, de a tagállamoknak is. Először a mentesítésről és az auditról beszélnék, ezzel kapcsolatosan a következőket mondanám el. Erősebb eszközökre van szükség, ugyanis a szabályok bonyolultsága növeli a hibák lehetőségét, éppen ezért a számvevőszék eh, ajánlásait követve a bizottság elfogadta a pénzügyi rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos jelentést, amely egyszerűsíti a kifizetéseket és a költségtérítéseket. Ez könnyebbé teszi a hozzáférést az EU pénzekhez, ugyanakkor jobb pénzügyi irányítást, igazgatást is feltételez. Elemezni fogjuk a hibák forrását, az ellenőrzés költségeit annak érdekében, hogy és megtesz teszünk mindent annak érdekében, hogy alasítsuk a szabályokat a jövőben. E, ebben a kontextusban említeném, hogy a hibák elfogadhatósági kockázatát is a múlt héten fogadtuk el egy sor területen. Ezt kiterjesztjük más, kiterjesztjük más területekre is 2011-ig. Megint csak ebben követjük a számvevőszék útmutatását, e, amely különböző programokra jobban illő, költséghatékony ellenőrzési politikát szeretne látni az EU-n belül. A tranzakciók szabályszerűsége eh, szintén fontos eh, dolog az eredmények elérése is természetesen fontos. Itt tehát az EU cselekvések teljesítményére fogunk koncentrálni, ugyanakkor bizonyos indikátorokat is figyelembe veszünk az új programok kialakításakor. Az bizottság belső audit funkcióját is megkívánjuk erősíteni a mentesítési javaslatoknak megfelelően. Én vagyok az Audit Progress Committee-nek az elnöke, és a belső ellenőrzési szolgálatot felkértem arra, hogy dolgozzon ki egy módszertant, ne csak a különböző cselekvések ellenőrzésére, hanem arra is, hogy a különböző javaslatokra és felvetésekre megfelelően reagáljunk, és így csökkentsük a kockázatokat. Emellett javasoltam a három éves felülvizsgálatban egy olyan eh, rendelkezést, amely a multidonor hozzájárulásokat a külpolitikai területeken lehetővé teszi. Egyfajta eh, európai trust fundokat állapítanánk eh, fel. Ez nem csak láthatóbbá tenné az unió az uniót a külpolitikájában, hanem e, a költségvetés felhasználásának ellenőrzését is e, javítaná. Új partnerségre van szükség, minden érdekelt fél értse meg a saját feladatát és felelősségét a közös célok elérése érdekében. Ezt e, különösen éves éves daszok elfogadásával látnám megvalósíthatónak. E, ezeket e, ellenőrzi egy e, független audit testület is. Emellett megvizsgáljuk az éves szameriknek és nemzeti nyilatkozatoknak a hozzáadott értékét. A nemzeti számvevő testületek, illetve hatóságok is bevonásra kerülnek eh, annak érdekében, hogy az EU költségvetésének végrehajtását jobban tudjuk eh, ellenőrizni. Emellett eh, meghívom egy konferenciára az összes érdekeltet, hogy vizsgáljuk át a mentesítési eljárást, illetve az EU költségvetésének a végrehajtását, mint ahogy ez a 2008-as mentesítési állásfoglalásban javaslatként szerepelt. Remélhetőleg erre 2011 elején sor kerül. A pénzvisszaszerzési és pénzügyi korrekciós mechanizmusok annak érdekében, hogy jól végrehajtsuk az EU költségvetését, a bizottságnak hatékony politikát kell kidolgozni a pénzügyi korrekcióra, illetve a hibásan kifizetett pénzek visszaszerzésére. Ehhez természetesen kimerítő és pontos, megbízható információkra van szükség, nem csak azokon a területeken, amelyekért a bizottság kifejezetten felelős, hanem azokon a területeken is, amelyek tagállami felelősségbe tartoznak. Éppen ezért az ezzel kapcsolatos információkat az idei évtől kezdve javítani próbáljuk. Az agrár és strukturális alapok vonatkozásában a számokat a tagállamoktól várjuk részletesen. További erőfeszítéseket teszünk pénzügyi korrekciók érdekében lesznek helyszíni vizsgálatok, ajánlások, tréning és legjobb gyakorlat kicserélése és illetve megosztása is. E, ez előfeltétele e, mindennek, hogyha azt akarjuk, hogy a számbevőszék e, jobb értékelést adna rólunk. Most pedig a csalás elleni harcra, illetve az Olafra fordítanám a figyelmemet. Ezek mind fontos dolgok, különösen pénzügyi válság idején. Fontos, hogy helyesen költsük el a pénzeket, a szabálytalanságok, a csalás és a korrupció először is elkerülendő, de ahhoz le kell leplezni és az így kifizetett pénzeket mindenképpen vissza kell szerezni. Éppen ezért is figyelek nagyon oda az Olaf munkájára most is és a jövőben is. A terveim alábbi részeit már röviden ismertettem korábban, most kicsit részletesebben ismertetném. E, először is új igazgató szükséges az Olaf élére, egy új főigazgatót kell találnunk, minél gyorsabban. A legjobb jelöltet szeretnénk megtalálni. Az elkövetkezendő napokban fogom megküldeni önöknek az egész eljárás menetrendjét, előzetes menetrendjét, és várom az önök közreműködését a főigazgató kiválasztásában. Emellett egy felülvizsgálati bizottság kijelölésére, kinevezésére is szükség van. 2010. május 25-én küldtem egy levelet a tanácsnak és a parlamentnek ezzel kapcsolatban. Minden eh, képvisel, minden tagja a felügyelőbizottságnak beleegyezett abba, hogy egy második eh, ciklusra is kinevezzék. A nagy részük nyilván eh, ki is lesz nevezve. A jelenlegi Eh, hivatali idejük 2011. november 30-án jár le. Remélem, hogy sikerül megállapodnunk önökkel és a tanácssal a meghosszabbításról, az újra kinevezésről. Az új felülvizsgálati vagy felügyelő bizottság eh, kinevezését, tehát megfelelő időn belül el kell indítani. Az Olaf reformjával kapcsolatban, ahogy már a meghallgatásom során is mondtam, az Olaf jogi alapjának reformjáról egy papírt, egy dolgozatot fogunk elkészíteni, amelyet még a nyári szünet előtt benyújtunk a, az Európai Parlamentnek, és ezen erre alapozva fog majd a bizottság egy javaslatot hozni. Remélem, hogy az Olaf reformja 2011 végéig befejeződhet. Az OLAF hatékonyságának növelése a negyedik pont. A jogalapon kívül a bizottság az OLAF hatékonyságát is fejleszteni kívánja, figyelembe véve a felügyelőbizottság véleményét, az Európai Parlament jelentéseit, a számbevőszék jelentéseit. Valójában éppen most zajlik a számbevőszéknél egy 2005-ös jelentés follow Ennek érdekében rendszeresen fogok találkozni a felügyelőbizottsággal. Szintén odafigyelek majd a tagállamokkal való együttműködésre adminisztratív szinten, különös tekintettel az OLAF rendelet reformjára. Ötödik pont az Európai Ügyész Hivatalának előkészítése. Ehhez a lehető legjobb módon meg kell vizsgálnunk a különböző lehetőségeket. Reding alelnök és én magam is kérem az önök együttműködését ebben a folyamatban. Az Európai Parlamentet mindenképpen bevonjuk ebbe a folyamatba. A bizottság számít önökre eh, ahhoz, hogy ez a nagy kezdeményezés sikerre eh, vezessen, és amely hozzájárul a mm, rendészet területén az unió pénzügyi érdekeinek eh, védelméhez. Hatodik pont, nemzetközi együttműködés fejlesztése. A csalás, korrupció, cigarettacsempészés és egyéb illegális tevékenységek elleni fellépés érdekében szükség van arra, hogy egy eh, határozott eh, nemzetközi együttműködést alakítsunk ki, megfelelő eszközökkel ellátva azt. csak Példaként említek néhány csalás ellenes partnerségi és együttműködési egyezményt eh, bizonyos afrikai államokkal, szorosabb az együttműködés Latin Amerikával. Panamában október 2010-én egy konferenciát tartunk, és eh, a dohánytermékek illegális kereskedelmével kapcsolatban egy világméretű megállapodás várható a közeljövőben. Az adóelkerülés elleni fellépés is rendkívül fontos Beszélni fogok a soros elnökségekkel annak érdekében, hogy ez a téma napirenden maradjon. Véglegesítenünk kell a Liechtensteinnel való csalás elleni megállapodást is. Végezetül általánosságban beszélnék a csalás ellenes politikáról. Az OLAF és egyes főigazgatóságok közötti együttműködést ki kell terjeszteni az egész bizottságra. Egyes főigazgatóságok kialakították már a saját csalás elleni stratégiájukat, de nem minden főigazgatóságnak van ilyen. Az OLAF kockázatelemzést végez a különböző földrajzi térségekre vonatkozóan, de ez csak a kezdet. Koherens, csalás ellenes keretstratégiára van szükség, amelyet hivatali időm alatt megpróbálnánk előkészíteni annak érdekében, hogy egy ilyen stratégia segíthesse az egyes főigazgatóságokat és szolgálatokat. Az elkövetkezendő többéves pénzügyi keret során, kidolgozása során egy új stratégiát fogunk kialakítani a csalás elleni harcra. Önöket erről folyamatosan tájékoztatni fogom. Számítok az önök támogatására, a két intézmény közötti megszokott partnerség szellemében. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Gressze képviselője szó. Köszönöm, biztos úr. Ezt a, ezeket a bejelentéseket, amelyek nagy hatással voltak ránk, és azt, hogy először is egy öt éves programot mutat be nekünk. Ez jó benyomást kelt mint több nagyon jó benyomást. Ám arra is utalnom kell, hogy ezek csak ezek be, bejelentések, és ezek alapján legalábbis a néppárt nevében mondhatom, hogy a tényleges lépéseket, a végrehajtás lépéseit lesznek majd, amely, amely alapján mér, mérni tudjuk a teljesítményét, és amely alapján támogatni tudjuk ezeket a lépéseket. Tetszett, amit a végén mondott, mert örömteli ilyen konkrét volt az, hogy a csalás elleni harca bizottságon belüli és a prevenció sokkal komolyabb hangsúlyt kap, mint eddig, és hogy a csalás elleni harca bizottság ebelén belül erőteljesebb jelentőséget kap majd általában, mint eddig kapott. Hogyha ez így lesz, akkor bizonyíthatja is, hogyha az Olaf reformjával kapcsolatos munka dokumentumot beterjeszti, ezzel kapcsolatban javaslatokat tettünk már, és reméljük, hogy ezeket meg is találjuk ebben az anyagban majd. Egyébként, ugye, mint mondott, nagyon sok mindent jelentett be, és ha pontosabban megvizsgáljuk, hogy milyen bejelentéseket hallottunk már, és ezek közül mi került végrehajtásra, hát hogy nagyon sokat várunk az új szabályozásról, tól, és ezáltal a problémák automatikusan csökkennek majd, hogyha a szabályozás javul, anélkül, hogy konkrét beavatkozásra volna szükség. Ezt azért meg kell állapítani a méltányosság kedvéért, tehát hogy automatikusan javulhatnak a dolgok, és ehhez nem kell további tevékenység, hanem pusztán a megfelelő jogszabályok Két dolog számunkra fontos, az, hogy az Olaf sorsa hogyan alakul a jövőben. Azt mondta, hogy a hatékonyságot akar javítani. Nagyon észszerű volna hozzátenni azt is, hogy ez miképpen történjék. Az Olaffal sok a baj, egyrészt a hosszú eljárási szakaszok, másrészt a nagyon komplex jogi keretek, és rendkívül kevés együttműködő tagállami magatartás a, a, az Olaf döntésének végrehajtásában. Az, hogy három és fél százalék az olajfügyeknek megy a, a szemétkosárba, és csak 7 százalék záródik bírósági ítélettel. Ezek elég gyenge statisztikai adatok. Hogyha ennyire kevéssé hatékonyan működik a hivatal, akkor, akkor a költségvetési források felhasználása kérdés. És hogyan tudjuk a tagállamokat befolyásolni a jobb együttműködésre? Ahogyan tudjuk a kockázati, a risk of error szintjét javítani? Lewandowski úr volt olyan kedves, hogy a hétvégén beadta ezt az anyagot, amely a, a költségvetési szabályzat harmadik osztapával foglalkozik. Nos, ha végigolvassuk ezeket az anyagokat, akkor megállapítható, hogy a, az Európai Parlamentnek is van véleménye, és nem lehet persze eh, egymásra mutogatni. Tanástalan sem lehetünk. Azt, hogy hogyan kell javítani a, a működés, az konkrétan, konkrét javaslatokkal kellene meghatározni. Jelentésem is készült, és rámutott arra, hogy nem elsősorban a bizottság a ludas, hanem a tagállamok ezen hibákban. Ugyanakkor minden nap, amelyet elvesztünk, az adócsalók számára örömteli nap, úgyhogy az idő sürget bennünket, nem szabad az első lépésektől óckodnunk, több kilométeres út áll előttünk, az, amiben a tanácsnak is el kell fogadni azt, amit már az asztalra tettünk. És ennek az ellenfogadása a tényleges probléma. Ezért volna észszerű, ha az Európai Bizottság nagyobb nyomást gyakorolna, mint eddig a tanácsra, és bennünket is felvenne a csónakba hiszen közös érdek, hogy sikerre vigyük ezeket a kérdéseket, mindenki számára fontos biztos úr, hiszen az európai közösség hitelessége a polgárok szemében az, ami fennforog. Arra kell tehát bátorítsuk, hogy konkrét, mód, konkrét lépéseket hatalmas energiával tegyen meg, hogy messzebb jussunk, mint eddig, mert hogy eddig bizony nem voltak kielégítőek az eredmények. Grazie, onorevole Balcidis. Balčytis kolega. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Iš auditų rūmų pateikt. Köszönöm, eh, elnök úr, biztos A számvevőszék jelentései azt mutatják, hogy az EU pénzek felügyelete nem mindig hatékony, nem mindig jó, és éppen ezért nem megfelelően használják fel néha az EU pénzeket. Én üdvözlöm a nemzeti deklarációkkal kapcsolatos javaslatát, szerintem ez egy jó javaslat, és a jövőben felhasználható további programok indítására, illetve a tagállamokon belüli hatékonyság növelésére. Ugyanakkor az is fontos lenne, hogyha hatékony intézkedéseket hoznánk a tévesen kifizetett pénzek visszaszerzése érdekében. Hogyan kívánják az ellenőrzési programokat javítani, ezzel kapcsolatban konkrétumot szeretnék hallani. Prego, signor commissario, se vuole Biztos úr, öné a szó, kérem, hogy válaszoljon a két kérdésre. Thank you, Chairman. Uh... Köszönöm, elnök úr. Először is Gessler asszonynak szeretnék köszönetet mondani, hogy támogatja azt a tervet, amit bemutattam önöknek úgy gondolom a végrehajtással kapcsolatban a tények bizonyítják, hogy ígéreteinket betartjuk. Múlt héten két javaslatot nyújtottunk be a pénzügyi rendelete kapcsolatban, illetve a bizottsági közleményt is említeném, a elfogadható hibakockázat témájában. Az elfogadható hiba kockázat kapcsolatban maga a pénzügyi rendelet meghatározza, illetve azt kimondja, hogy mi legyen a jogalapja ennek a koncepciónak, viszont a konkrét végrehajtás kapcsolatban ezt meg kell vitatnunk, a közlemény szerinti javaslatok alapján. Egyébként a közleményt támogatja egy munkadokumentum is, amiben nagyon részletes elemzés található az elfogadható hiba kockázat témájáról olyan szektorokra vonatkozóan, amelyekről maga a közlemény szól. A parlamentet és a tanácsot teljes mértékben bevonjuk ebbe a munkába. Részletes vitákat kívánunk folytatni ezekről a témákról a költségvetési hatóságokkal is, és a viták alapján fogunk konkrét jogalkotási javaslattal előállni az elfogadható hiba kockázat témájában. Azokra a szektorokra vonatkozóan még egyszer mondanám, amelyek szerepelnek a közleményben. Az OLAF esetében teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Keményen dolgozunk uh, a dokumentumon, és az előkészítést már majdnem teljesen lezártuk. A dokumentum azokkal a témákkal fog foglalkozni, amelyeket ön említett. Például a Jogbiztonság, tagállamok bevonása a folyamatba, az eljárások időtartama, együtt dolgozunk az Olaffal, a számvevőszék is most vizsgálja az Olaf helyzetét, Mindent meg fogok én magam is tenni azért, hogy az eljárások lerövidüljenek az Olafnál. Nagyon jól tudjuk, hogy vannak olyan esetek, amikor nagyon elhúzódik az eljárás az Olafnál. Egyetemi szabályokra van szükség, arra vonatkozóan, hogy az eljárások hosszát milyen módon lehetne lerövidíteni. Nagyon fontosnak tartom, hogy az esetekről a jelentés készítés megfelelő és tisztességes legyen. Jelenleg az elhúzódó eseteknél a jelentés készítés nem megfelelő módon működik. A felügyelőbizottság jobb bevonását is tervezzük. ez is támogatni fogja, hogy növekedhessen az eljárások hatékonysága, és az eljárások maguk rövidebbek lehessenek. Liechtenstein kapcsolatban, illetve a Liechtensteini megállapodása kapcsolatban önök is tudják, hogy egy csomag részéről van szó. A tanácsban most folyik a vita erről a csomagról és ebben több irányelv szerepel, több együttműködés, például adó, igazgatósági kérdések, megtakarítási irányelv, az automatikus információcsere a tagállamok között volt egy ilyen javaslat is. Igen, az igaz, hogy a javaslat a tanácsnál most két tagállam esetében leállt, de pont ezen, ezekben a napokban, pont holnap megyek Németországba, hogy erről a témáról folytassak eszmecserét Sajber miniszterrel, és úgy gondolom, hogy megoldást fogunk találni. Én magam is fontosnak tartom, hogy a megállapodások, illetve a megállapodás és maga a jó kormányzásra vonatkozó teljes csomag Európai Uniós szinten lezáruljon, hiszen csak ezt követően lesz lehetőségünk arra, hogy a jó kormányzást ténylegesen megfelelően támogatni tudjuk a világszerte. Meg kell, hogy értsék, hogy a tagállamoknak erőforrásokra van szükségük, és a adócsalás elleni harc, adó elkerülés elleni harc plusz forrást jelenthet a tagállamok számára. a támogatási visszatérítésekkel kapcsolatban igazából itt kétféle visszatérítésről van szó. Előszintű visszatérítésről. Itt a pénzügyi jelentésben, a 2009-es jelentésben már szerepelnek adatok a tagállami visszatérítésről, ennek alapján majd összehasonlítást lehet tenni a tagállamok között. Ami a tagállami szintű visszatérítést illeti, most véglegesítjük a helyi ellenőrzéseket a tagállamokban, hiszen tagállami szinten ellenőrizzük, hogy maga a rendszer hogyan működik. Ebben az évben minden tagállamot megvizsgálunk, és az ellenőrzések alapján fogunk ajánlásokkal előállni a tagállamoknak címezve, valamint a legjobb gyakorlatok megosztását is megpróbáljuk megszervezni tagállami szinten. Olyan tanácsokat állítunk majd össze, hogy hogyan lehet kezelni ezeket a kérdéseket a tagállamoknál. Elnök, köszönöm. Gerbrand képviselő. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Magam is szeretném megköszönni a biztos úr ö, szavait, illetve azt, hogy bemutatta ezt a dokumentumot, amely elfogadásra került a bizottság részéről. Szerintem kiváló induló pont kezdett ez, ez anyag, és reményeink szerint sokban, nagyban javít a jelenlegi helyzetem. Ha megengednek néhány megjegyzéssel magam is hozzájárulnék ehhez a várható sikerhez. Alapvetően az a cél, hogy egyszerűsítsük a rendszer. met uw eh, mededeling eh, later dit jaar. Dus daar wachten wij eh, met spanning op. Belangrijk... A közleményt már nagyon régóta várjuk, hiszen ez egy nagyon fontos elem lesz a kérdés véglegesítéséhez. A második megjegyzésem a tagállami költségek európai alapokkal kapcsolatosan én magam is eléggé kritikus voltam ebben a témában. Úgy gondoltam, hogy a válaszolt döntés megfelelően prudens, megfelelően óvatos. Ha most elolvasom ezt a jelentést, ezt a dokumentumot, most is az a benyomásom, hogy itt is ugye jó gyakorlatokat említenek, a múltbeli tapasztalatot, tagállami tapasztalatot, nyilatkozatokat, stb. stb. Tehát úgy, ugyanezen a prudens szinten mozgunk. A következő a kérdésem. Tehát így támaszkodhatunk a tagállamok tapasztalataira. Az euróválsága jól mutatta, hogy a tagállamok egyre bírálóbb, kritikusabb véleményt alkotnak, és egyre óvatosabbak a közkiadások tekintetében. Ez bennem felveti a kérdést, nem volna helyén való pillanata mostani, az európai közösségi kiadásokat is kritikusabb módon górcső alá venni, hiszen az európai adófizetők pénzeiről van szó itt is. Nem volna alkalmas a mostani pillanat arra, hogy mi is erőteljesebb módon avatkozzunk be, ne annyira óvatosan, ahogy ezt eddig tettük ezen közkiadások vizsgálatában. Aztán azt hiszem, nem csak a jogszerűségre, a kérdések jogszerűségére kellene koncentrálnunk, hanem a hatékonyságra is megfelelő figyelmet kellene szentelnünk erőteljesebben, mint most tesszük. Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos úr, én is köszönöm, hogy bemutatta ezt a dokumentumot. Nagyon terjedelmes munkaprogram ez, és ha a felsorolt pontokon előrelépéseket tudnánk elérni, akkor az európai költségvetési ellenőrzés egésze javulhatna. A pontok közül a hetes számút a külügyi szolgálat ügyét emelném ki, ahol a mentesítési eljárás kapcsán egymás közt elmondhatjuk, hogy az Európai Bizottság tagjainak meghallgatása során kiderült, hogy a mentesítés kérdése nem áll túl jól. Az ENSZ jelentései tekintetében sem ezen intézményrendszer kiadásait illetően. Boguslav Liberacki úr sem hát fogta vissza magát a bírálatok tekintetében, és a hetes pont alapján nagyon fontos lépéseket irányozna elő a munkaprogram, Kérdésem az, hogy az ensz kapcsolatosan milyen terve, konkrét tervei vannak. Grazie. Köszönöm, Skidakakis képviselő. Uh, commissioner, I would like to pose a question. Biztos úr, Biztos úr én kérdést intéznék azon szakpolitikákkal kapcsolatosan, amelyeket az Olafra vonatkozóan irányoz ERNA elő illetve azzal a tényel kapcsolatban, hogy új, felülvizsgálná azt, miképpen lehetne megerősíteni az Olafot. Kérdésem az, önnek mi a véleménye az ügyek azon százalékáról, amelyek konkrét eredményeket hoznak? Ma összevetve a teljes nyomozati vizsgálatokkal, illetve a, a, a vizsgálók, az Olafnál dolgozó vizsgálók sikerességi statisztikát illetően. Mert szerintem nagyon sok csalás történik Európában jelenleg, és nagyon gyenge rendszer az, amely igyekszik fellépni ezen csalások ellen. És a nyomozók vagy a vizsgálók alkotják az elemét, a szívét az egész rendszernek. Nagyon fontos tehát az ő munkájuk hatékonysága. Grazie, una domanda. Köszönöm. Én magam is szeretnék egy kérdést föltenni. annak alapján, amelyet, amit az illetékes intézmények, például az OLAF, a számvőszék, stb. jele számunkra, illetve amit mi magunk is közvetlenül látunk. Milyen fajta intézményi politikai tevés, tevékenységet kíván megtenni a bizottság olyan tagállamokkal szemben, ahol egyre inkább általánosabb válik az, hogy csalás fordul elő állami alapok, állami támogatás esetében, illetve egyre átláthatóbb és egyre jobban látható a korrupció, mafia kapcsolatok, Európai Unió néhány tagállamára ez sajnos jellemző. Milyen kezdeményezést szándékozik tenni ezekkel az államokkal szemben a bizottság, illetve személy szerint ön? Köszönöm. Uh, well, so I, will try to, uh, answer a question. Szeretnék választ adni a felvetett kérdésekre. Köszönöm, hogy az egyszerűtési elvét támogatják, és én magam is szeretném elmondani, hogy a pénzügyi rendelethez javasolt módosításoknál 181 módosítást javasoltunk, és ennek nagy része, vagy legalábbis sok módosítás közvetlenül egyszerűsítésre vonatkozik, illetve egyszerűsítést fog elemez, eredményezni. De nagyon fontos az is, hogy a szektorális rendeletekben szerepeljenek ezek a kérdések, tehát ott is kell, hogy szerepeltessük a következő pénzügyi tervezési időszakra vonatkozóan az egyszerűsítés témáját. A EU támogatások elkötésével kapcsolatban a pénzügyi rendelet végrehajtásánál azt javasoljuk, hogy éves nyilatkozatok készüljenek a megfelelő igazgatási szervezet részéről, amit független könyvvizsgáló vagy audit szervezet kell, hogy ellenőrizzen. Ez a koncepció jelenleg is érvényes a mezőgazdaság területén, és bebizonyosodott, hogy a módszer jól működik. A agrárterületen jelentősen javult a helyzet az utóbbi években. Hogyha önök egyetértenek ebben, hiszen a pénzügyi rendeletet el kell, hogy fogadja együttdöntési eljárás keretében a tanács és a parlament. Tehát ha önök is egyetértenek avval, hogy ezt az éves irányítási jelentést kiterjesszük a pénzügyi területre is, akkor biztos vagyok abban, hogy a tagállamok elszámoltathatósága jelentősen növekedni fog, és javulni fog az EU alapok elköltésével kapcsolatban. A hatékonysággal kapcsolatban említettem a bevezetőmben, hogy teljes mértékben egyetértek az önök véleményével, nem elégséges a szabálytalanságokat ellenőrizni a kiadásoknál, hanem az is nagyon fontos, hogy nézzük meg, mennyire hatékony ezeknek a pénzeknek az elköltése. A belső audit szervezetünk fog foglalkozni ezzel a kérdéssel az általános audit szolgálatot kérjük fel arra, hogy amikor auditot végeznek, akkor ne csak a EU alapok elköltésére koncentráljanak, hanem azt is vizsgálják meg, hogy mennyire hatékony a pénzek elköltése. Nagyon fontos természetesen, hogy a teljesítési indexek javuljanak, hiszen így lehet megfelelően mérni a hatékonyságot. A bizottság ebben az irányban fog dolgozni. A teljesítési indexeket fogjuk vizsgálni, tehát nem csak a törvényességet, szabályosságot fogjuk vizsgálni, hanem az EU pénzek elköltésének a hatékonyságát is. A nem kormányi szervezetekkel kapcsolatban egy fontos elem az bizottság elszámolási, elszámoltatási rendszere, a nem profitorientált szervezetek eh, esetében természetesen másképp kell az ellenőrzést végeznünk. Pontosan meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy ezek a nem kormány vagy nem profit orientált szervezetek milyen tevékenységben vesznek részt. És milyen módon használják fel az EU támogatásokat. Fokozni kell az átláthatóságot ezen a területen. Ahogy említettem, az is a céljainkhoz tartozik, hogy a, az EU-lapok felhasználása és egyébként ez már a pénzügyi rendelet felvizsgálatában is szerepel ez a javaslat, tehát hogy bizonyított legyen a kiadások megfelelő kezelése. Ne csak támogatásokat biztosítsunk az EU részéről, hanem egyre inkább mi magunk a saját támogatásunkat szervezzük meg saját alapjainkon keresztül, az információhoz való hozzáférés, információ benyújtás kérdése így megoldódna, hiszen EU szinten meg tudnánk határozni a saját ellenőrzési rendszereinket, folyamatainkat. A külügyi tevékenységgel kapcsolatban, külügyi szolgálata kapcsolatban a Operatív költségek a bizottság költségvetésének a részét fogják képezni, a bizottsági mentesítéshez fognak tartozni ezek a költségek. Az administratív kiadások esetében külön mentesítésre fog sor kerülni minden esetre a bizottsághoz be fogjuk nyújtani az önök szakbizottságához mindezt. Úgy gondolom, hogy közös érdekünk, hogy a külügyi szolgálat elszámoltatható legyen a mentesítés szempontjából, és én úgy gondolom, hogy a végső döntés támogatni fogja ezt a megoldást. Olaf, A nyomozások száma ebben kapcsolatban sokszor elhangzik, hogy az összes nyomozásnak csak a 7%-a vezet konkrét eredményekhez de nem biztos, hogy ezt a számot kell összehasonlítási alapul vennünk, hiszen meg kell vizsgálnunk konkrétan, melyik az az időszak, amikor a nyomozásokat lefolytatták, melyik időszakra vonatkozik, mikor ér a végső fázisába a nyomozás az eljárás során, úgyhogy a valós adat valószínűleg ennél magasabb, de egyetértek önökkel abban, hogy több erőfeszítést kell tenni azért, hogy itt is növekedjen a hatékonyság. Három hónapja dolgozom még csak, úgyhogy nem várhatják el azt, hogy három hónap alatt az összes problémát megoldjuk az Olafnál. Minden esetre a készülő dokumentumban, amikor a hatékonyság, Olaf hatékonyságával fogunk foglalkozni, akkor itt jobban oda fogok figyelni arra, hogy melyek azok az eszközök, amelyeknek a segítségével fokozni lehet a hatékonyságot. Remélem, hogy az önök támogatását fogja majd élvezni ez a beszámoló, és olyan jogi keretet tudunk kialakítani, ami nyomást fog jelenteni az intézményre a hatékonyság fokozása érdekében. Az éves igazgatási tervre is vonatkozik mindez, illetve mindazokra a témákra is, amelyek a bizottság tevékenységéhez kapcsolódnak. Azt kérem a szolgálattól, hogy az éves igazgatási tervet folyamatosan kövessék nyomon, pontos, részletes célokat határozzanak meg, például a nyomozások hosszára vonatkozóan is, a tagállami kérdések esetében is. Remélem, hogy a mandátum ideje alatt az olaf hatékonysága jelentősen növekedni fog. Minden esetre ez a mi közös érdekünk. Következő kérdés a csalások, a felfedezett, felismert csalások esete. Hát a válasz egyszerű. Bizonyság továbbra is nulla tolerancia hozzáállás követ a csalások esetén. Jelenleg azt vizsgáljuk, hogyan lehetne az Olafot a kisebb esetektől mentesíteni, és es, ezeket a kisebb eseteket például az ájdokhoz, vagy más bizottsági szervekhez átcsoportosítani, azért, hogy az OLAF valójában a lényegi csalásokra koncentrálhasson, és az OLAF a fontos esetekre koncentrálhasson, hiszen így a nyomozási erőforrásokat hatékonyabban tudja hasznosítani az OLAF. Ez az egyik célunk, illetve az egyik eszközünk az OLAF hatékonyságának a növelése érdekében. Honorevole Gressine. Gressine kolléga. Vielen Dank. Ich glaube, dass Köszönöm. Az a tény, hogy ez a bizottság messze van az Olaftól, nem jelenti azt, hogy nem tartjuk rajta a szemünket az Olafon. Nagyon nehéz idők járnak erre az ügynökségre, nem szabad őket destabilizálni. Jól tette biztos úr, hogy beszámolta az Olafról, illetve eredményeiről. Egy olyan alapvető kérdésre hívnám fel a figyelmet, ami nagyon afelől nem lehet illúziónk, hogy a tagállamok mennyiben erősítik ezt a munkát. A szabadságban nagyon sok mindent láthatunk, és azt is, hogy a tagállamok mennyire hanyagul járnak el egyes esetekben az Olaf munkáját egyáltalán nem segítve. Szinte csak konfliktusaink vannak a tagállamokkal e tekintetben. Számomra tehát nagyon fontos az, hogy amikor elhagyjuk ezt a termet, akkor világosan tudja azt, hogy élvezheti a támogatásunkat, ám ez vedetlenül feltét az eredményekhez kötött. Számunkra ebben a dokumentumban egyes dolgok rendkívül fontosak voltak mindig is. A bizottság tudja, hogy mik ezek. Például a nemzeti nyilatkozatok. Tehát, hogyha a nemzeti nyilatkozatok ügyét egészen a 2014-ig, 2014-es költségvetésig elhalogatjuk, akkor gyakorlatilag akár 15-ig is vissza kell térni majd ezekhez. Tehát ez az összefoglalókkal függ össze, amelyek tartalmilag rendkívül problematikusak. Örülök annak a nyilatkozatnak, hogy ezen összefoglalók elemzését előrányozzák, mert eddig ezek szinte kezelhetetlenek voltak, meglehetősen bürokratikus erőfeszítést követelt ezek kezelése. Másodszorban az átláthatóság az egyetlen módosítás az új költségvetési szabályozásban egy szóbeli módosítás, miszerint a kedvezményezettekből címzettek lesznek. Hát ha az a káosz, amely a kedvezményezettekre vonatkozó szabályozás tekintetében érvényesül Európa szerte egyáltalán nem oszlik el. Egyszerűsítésre van a szükség, és ezt nem látjuk. Ez így nem fog menni annak sem, attól sem vagyok elragadhatva, hogy az összes módosító, amelyet med, magam és Rivelini úr beterjesztett, nem jelen, nem látható a két, és az sem látható, hogy hol az európai hozzáadott érték. Olyan témák ezek pedig, amelyek rendkívül fontosságúak volnának, és már évek óta várunk választ ezek tekintetében. Aztán azzal is szeretnék foglalkozni, hogy a költségvetés externalizációja hogyan halad tíz éve folyik e, F e, körül a, a, a vita, és az elmúlt 5-6 év eredményeit vizsgálva úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság föladta erre vonatkozó tervei, az, hogy, hogy befolyással lehet erre a folyamatra. Holott ez egy rendkívül súlyos kérdés. Az externalizáció tovább folyik, a következő nagy lépése ennek a külügyi szolgálat létrehozása, és az Európai Bizottság költségvetésének jelentős része ezáltal kikerül a kezéből. Rendkívül érdekes módosítók láthatóak a költségvetés szabályozásában az ensz kapcsolatos ö, ügyek is ide tartoznak. Tehát a költségvetés kihelyezés vagy externalizációját úgy kellene a, a, ez a kollégium felülvizsgálja, hogy az nem maradjon benne, ezek a tételek nem maradjanak benne az éves tervekben, és a mentesítés eljárásban is tükröződjenek ezek a változások. A főigazgatók éves működési jelentésében, ha már lehetne valamiféle egyszerűsítést, egységesítést elérni, ne kelljen 4000 szám adaton végig rágni magunkat az, az elszámolás ellenőrzésekor, már az is nagy előrelépés volna, ha ezt elérnénk. De azt felül biztosíthatjuk, hogy támogatjuk önt e, ezen célkitűzésekben, és nagyon várjuk az eredményeket, amelyek a további támogatásunk feltételei. Végső válaszadási lehetőség, mert aztán át kell térnünk a következő napi rendi pontra, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, Kreszla asszony összefoglalta. Nagyon jól. Azt, hogy arra van szükség, hogy egyrészt együttműködjünk azon kérdésekben, melyeket magam is felvázoltam a, a hozzászól előadásomban, és teljesen egyetértek azzal is, hogy a nemzeti összefoglalók minőségét drámai mértékben kell javítani ahhoz, hogy azok működőképesek legyenek. Ezen dolgozunk, erre törekszünk, és remélem, hogy a közeljövőben kézzelfogható eredményei lesznek ennek, ezen erőfeszítéseknek. Aztán azzal is egyetértek teljes mértékben, hogy a kedvezményezettekre vonatkozó szabályozás átláthatóbb kell legyen, és Többet kell tennünk a tájékoztatás harmonizációja tekintetében, hogy, hogy harmonikusabb legyen az információ, amelyet a kedvezményezettek kell, hogy értelmezzenek. Tettünk itt lépéseket, de bizonyal további eredményekre lesz szükség ezen a területen. A külügyi szolgálatot illetően nem egyszerű tárgyalások állnak előttünk, mert három intézményt el kell egyeztetni, az Európai Bizottság álláspontja világos, e szerint a, az EU pénzek, a közösségi források kiadásában fel kell tartanunk az ellenőrző szerepünket a külügyi szolgálat tekintetében is. És továbbra is tartjuk ezt az álláspontunkat. Közös célunk tehát az, hogy a külügyi szolgálat elszámoltatható legyen, felelős módon gazdálkodjon a pénzeszközeivel, és ezt az Európai Bizottság ellenőrizhesse. Összefoglalván tehát, én készen állok arra, hogy, hogy konkrét eredményekben megtestesülő erőfeszítéseket tegyek, ahogy önök kérték, és hogy folyamatosan tájékoztassam is önöket azokról a fejleményekről, amelyek a kezdeményezések végrehajtása alapján születnek, illetve az új kezdeményezésekről is tájékoztassam önöket, és egyáltalán azon dolgozok, hogy jól működjünk együtt. Köszönetet mondok a biztos úrnak, egyúttal is köszönünk tőle. Átérünk az ötös rendi pontra. Szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló a térség nagyméretű it üzemeltetési igazgatását végző ügynökség. Már is átadom a szót az előadónak, Marinescu képviselőnek. Mulțumesc, domnule eh, președinte. Köszönöm. Akkor én most ismertetném a javaslataim lényegét ezzel az ügynökséggel kapcsolatban. Nos, az ügynökség tevékenységét egy több éves tevékenységi terv alapján kell végeznie, amely egy több éves, amelyet egy több éves költségvetési terv kell, hogy kiegészítsen és ezek alapján alakul majd ki az éves, tehát az egy évre szóló munkaterv. Ezt a munkatervet minden év március 31-ig kell benyújtania. Az ügynökség management boardja a és ez a legfontosabb javaslat, amit én most itt eh, teszek. Szerintem ezt a, ezt a testületet kilenc tag kell, hogy alkossa, kettőt a tanács, a bizottság ajánl, kettőt a eh, parlament, ötöt pedig a tanács. A képviselő pedig ne legyen tagja ennek a management boardnak szeretném, hogyha egy ilyen egyszerűsített struktúra javítaná a hatékonyságot és csökkentené a költségeket az ügynökségen belül. Emellett javaslatot tettem egy audit bizottságra is, amelyet a Management Board tagjai közül választanának ki, és akiknek a feladatuk az lenne, hogy a belső auditot irányítsák, végezzék. Az átmeneti időszakban mielőtt egy vezető igazgatót neveznek ki, egy igazgatót nevezzen ki a bizottság az átmeneti időszakra, és ez az igazgató legyen az engedélyező tisztviselő, Ezek lennének tehát a fő javaslataim és azt gondolom, hogy akkor ez a bizottságunk véleménye. Köszönöm, kérdezem, hogy van-e hozzászólás Maronescu képviselő jelentéséhez? Bizottság, vagy a számvevőszék részéről Gressz képviselő? Köszönöm elnézést. Nehéz itt a gombot kezelni. Marinescu úrnak megköszönném azt, hogy innovatív javaslatokat terjesztett be, például csökkentve a felügyeleti ö, ö, testületek tagjainak számát. Nagyon fontos sztori ez, mert hogy az ügynökségeknél olyan felügyeleti ö, testületek működnek, ahol a, a sokszor több, több az FB tagsága, mint adott dolgozók száma. Úgyhogy a, az ügynökségek tekintében itt kell elkezdenünk a munkát, különösen az újonnan alapítandó ügynökségek tekintetében, és az intézményi közi munkacsoport tagjaként is nagyon fontosnak tartom, úgyhogy minden képviselőtársam azt kérek, hogy, hogy támogassák ezt a javaslatot, mert egy igen észszerű. Grazie. Köszönöm. Bizottság. Uh, uh, Köszönöm, uh, elnök úr. Csak röviden szólnék hozzá. Szeretném megköszönni a raportőrnek a konstruktív és alapos munkáját, amelyek a módosítókban is tükröződnek. A javaslatok nagy részét már részben vagy teljes egészében a szövegbe átemeltük, a mai változatban a ma a tanácsban véglegesített változatban szerepelnek. A többi esetében is, amelyek még nem épültek be a szövegbe, szintén látok lehetőséget arra, hogy ezek szerepeljenek benne. Két dolgot azért említenék az igazgatóság összetételével kapcsolatban, illetve a belső audit funkcióval kapcsolatban, mert itt vannak fenntartásaink. Ami a Management Boardot illeti, nem az a problémánk, hogy nem értjük a hatékonyság szükségességét, sőt, üdvözlünk minden ilyen javaslatot, hanem a hatáskörére is tekintettel kell lennünk ennek az ügynökségnek. Ezek olyan IT rendszereket fognak irányítani, amelyek nagyon érzékeny adatokat tartalmaznak. Az adatok egyébként nem az ügynökség tulajdonában vannak, hanem az egyes tagállamok adatairól van szó, érzékeny adatokról Éppen ezért a tagállamok mindenképpen ellenőrzés alatt szeretnék tartani az ügynökség munkáját. És én azt gondolom, hogy éppen ezért normális dolog az, hogy minden egyes tagállam részt, részt vegyen az igazgatóságban, tehát minden tagállam ott lesz a, a, az igazgatóságban, mert ők egyszerre felhasználók és az adatoknak a tulajdonosai is. Eh, ami az audit funkciót illeti, ez legyen teljesen független szerintünk, mert eh, így lehetne azokat az eh, óvintézkedéseket megtenni, amelyek a költségvetéssel, illetve a költségvetés auditálásával kapcsolatosak tehát a Management Board tagjainak a részvétele a belső audit szervezetben kifejezetten hátráltatná ezeket az erőfeszítéseket, illetve ezeket a, az intézkedéseket, nem lenne célra vezető. Itt akkor most abba is hagynám, még egyszer megköszönve a raportőrnek a nagyon alapos munkáját, mert alapvetően ugyanazokat a dolgokat találta ő is meg, amelyeket mi is azonosítottunk. Köszönöm. Grazie. C'è qualche altro intervento? Köszönöm, kérdezem, hogy van-e további hozzászólás. Nincs. Szeretne valamit mondani? Tessék, Marinescu képviselő. Excuse me. Uh, e, referitor la management board, este adevărat că această agenție se va ocupa... Ami a management boardot, az igazgatóságot illeti, Nos, persze ez az ügynökség lesz az IT-rendszereknek a kezelője, úgymond, de hadd emlékeztessem a bizottságot arra, hogy a rendszerek irányítását jelenleg egy tagállam végzi ebben az átmeneti időszakban, míg az ügynökség feláll. Én azt hiszem, hogy egy igazgatóság az ténylegesen nem az adatokkal foglalkozik, tehát az adatok kezelésével, éppen ezért nincsen szükség közvetlen ellenőrzésre a tagállamok részéről. Hadd emlékeztessek arra is, hogy a tagállamok a szerződésben kimondták azt, hogy a, olyan bizottságot is fel lehet állítani, amely a tagállamoknak csak kétharmadát képviseli, és hogyha ez a bizottságra, az Európai Bizottságra igaz, akkor az ügynökségre is igaz kell, hogy legyen, sőt ott még a képviselt tagállamok számát a kétharmadhoz képest csökkenteni is lehet. Ami pedig az audit bizottságot illeti, lesz természetesen egy belső audit szolgálat, ugyanakkor a más ügynökségek eh, körében szerzett tapasztalat mondatja velem azt, hogy eh, a Management Board tagjait is tartalmazó eh, audit testület kifejezetten segíti az igazgatóság munkáját, mert különben nem értik meg a belső ügyeket, a belső munkákat, és valójában ezek az emberek segíthetnek a szakértőkkel való kapcsolattartásban is. Köszönöm.